Chers collègues, je vous... Kedves kollega. Kérem mindenki foglaljon helyet ezen korai órán. Ez az utolsó kis ülésünk a Ekon és a Költségvetési Bizottság együttes ülésének utolsó kis szelete, amely a stratégiai beruházási alap meghosszabbításáról szól. Először is a, a napi rendet elfogadottnak tekinthetjük, illetve azt kérem, hogy a május 15-i együttes ülés jegyzőkönyvét tekintsük elfogadottnak, ha nincs ellenvetés. Az ECOD és a budget október 26-án sikerült megegyezni az észt elnökséggel arról, hogy az Európai Stratégiai Beruházási Alap, az FC meghosszabbításra kerüljön. A tanács tájékoztatta a parlamentet november 8-án, hogy a Koreper ezt a politikai e, egyezményt e, jóvá hagyta, e, emlékeztető, emlékeztetőül a tanácsi tárgyalási mandátum és az eredeti jelentést elfogadásra került május 15-én a Budge Econ ülésen. A Koreper levele és a módosított FC rendelet átadásra kerültek november 9-én a Budget Econ képviselőknek a konzultációs eljárás keretében, és most pedig a 69F4 a házszabály 69F4-es szabálya szerint szavazni fogunk, de van itt egy kis pontosítás, eh, amihez Gualtieri úrnak megadom a szót. Köszönöm szépen, Jean. A következő bejelentést szeretném elmondani. Egy hibára került sor a 9-es cikk 2-es bekezdés 1A új albekezdésben, és ezt a, egy, a koreper le, levelet kiegészítő konszolidált verzióban láttuk és a frakciókat tájékoztatták arról, hogy a plenáris szavazás előtt ezt ki fogják javítani a szöveg jogi felülvizsgálata során. Tehát a szöveg a következő, míg elismeri az, hogy az FC kereslet alapú alap, az Európai Beruházási Bank legalább, az EFSI finanszírozásnak legalább 40 et kell, hogy céloz, megcélozza infrastruktúrális és innovációs szeletben, és ez támogatja a projektkomponenseket, amelyek, azokat a projektkomponenseket, amelyek a klíma akciót támogatják. A COP21 kötelezettségvállalásoknak megfelelően. Köszönjük szépen a kollégáknak, a frakciós kollégáknak, a szakbizottsági kollégáknak, akik nagyban hozzájárultak a szöveg korrekciójához és javításához, és most megadnám a szót a, a társjelentéstevőknek. Jean Fernando, köszönöm szépen, José Fernando, köszönöm szépen, nagyon röviden az ECON elnökségnek köszöntet szeretnék mondani, Udo Bulmannak, a társjelentéstevőnknek. Azt hiszem, hogy kiváló volt az együttműködés, és a célkitűzéseket sikerült elérni a folyamat végére. Természetesen minden árnyék jelentéstevőnek is szeretnék köszönetet mondani. Amikor a parlament összeül, akkor sikerül célkitűzéseket is elérni. Nagyon röviden 225-öt sikerült megtakarítani a Connecting Europe Facility-ben. A revíziónak köszönhetően a 150 millió garancia megmarad, és a sikerült friss pénzt találni ehhez, és emellett megerősítettük az, a hozzáadott értéket, a kiegészítő jelleget, a a az átláthatóságot, hiszen a parlament az irányító bizottság tagját kinevezheti, emellett sikerül a kisebb projekteket is bevonni. Az úgynevezett National Promotional Banks láthatósága megerősödik, szerepe megerősödik, emellett sikerült a tanácsadói platformnak egy proaktívabb szerepet biztosítani. Most már jó úton vagyunk, remélem, hogy az EIB jól értelmezi majd a szabályokat, hogy valóban több foglalkoztatás, versenyképesség erősödése valósuljon meg, a fiatalok számára minden régióban megfelelő földrajzi kiegyenlítettséggel. Az, és olyan beruházásoknak kell megvalósulniuk, amelyek valóban támogathatóak, és a klíma célokat is szem előtt tartják. Köszönöm szépen mindenkinek. Biztos vagyok benne, hogy működni fog a dolog. Köszönöm, Udo Bulman következik. Köszönöm szépen az, a társ elnököknek, köz, főleg José Manuelnek kell köszönetet mondanom, kiváló volt az együttműködés. Köszönöm az árnyék jelentéstevőknek és a különböző frakciókból az együttműködést. Természetesen említenem kell ezen kívül azt is, hogy köszönettel tartozunk a munkatársaknak a frakciós, illetve a képviselői munkatársaknak, akik kiváló munkát végeztek. Mi a legfontosabb, amit ez a parlament az EFSZ-ben elért? Kedves kollégák, önök mind tapasztalt politikusok, és ismerik az igazgatás, az adminisztráció logikáját. Mi több jó program egy jó program? Akkor, hogyha pénzt kiadták. Ha pénz elfogyott a végére. A költségvetési év vagy a költségvetési időszak végére. Ezzel a logikával, kedves kollégák, ezt a kollégát most, logikát most megállítottuk. A pénz ugyan a végrehajtás folyik, a költségvetés végrehajtás folyik, de most biztosítottuk azt, hogy ezek valóban jó projektekbe, jó termékekbe menjen ez a pénz. Hogy a régiókban a szűk keresztmetszeteket megszüntessük, a régiókat modernizáljuk, az infrastruktúrát modernizáljuk, összekapcsoljuk, hogy a pénz ne értelmetlenül, vagy régi adminisztratív logika alapján adják ki, juttassák pályázatokra, hanem valódi új minőségi költségvetési végrehajtás folyjon. Ezt tudtuk elérni, nagyobb átláthatóság, nagyobb, jobb minőség, addicionalitás, az irányítás javítása, mit miért teszünk, milyen döntést miért hozunk, ez az EPSZ-nek segíteni fog. És a nyilvánosság előtt um, is um, egy ilyen jó minőségű, modern támogatási um, alapot tudunk bemutatni. José Manuel elmondta, hogy ez azért sikerült, mert a frakciók, frakciós határokon túlmutatóan kiválóan együttműködtünk, és azért, azt hiszem, ezt mindkettőnk nevében elmondhatom, semmit nem mulasztottunk el abból, amit, amivel az Európai Parlament megbízott bennünket, a mandátumunk minden pontjának megfeleltünk. A e, tárgyalói e, csapatok egysége nem hát eléggé szokatlan volt, tehát ez nem mindennapi és nem magától értetődik. Példaértékű volt az együttműködés, azt remélem, hogy az új feladatok keretében ezt folytatni tudjuk. Európában még nem sikerült az igazi fordulatot elérni, új lépésekre van szükség, de az első és legfontosabb megtörtént. Köszönöm szépen. Thank you. So, now we can... Köszönöm szépen. Most először is, mielőtt szavazzunk, teszteljük le, hogy minden működik-e. Megnyitom a szavazást. Néhány kollégát, aki még nem tette meg, kérem, hogy szavazzon. Van valami probléma? kapnak még egy kis időt. Tehát akkor most kipróbáljuk, hogy működik-e a rendszer, ki van mellette, ki ellenzi, hogy teszteljünk. Néhány gép nem működik. Próbálkozz egy másikkal. Filip, Jó, rendben van. Akkor lezárjuk a tesztet, a próbaszavazást, és szavazhatunk népszerinti szavazás, végszavazás a, az idegenes megállapodásról. Megnyitom a szavazást. kolléga nem szavazott, de hát nem kötelező. Lince urat akkor egy plusszal még hozzáadjuk. Most lezáratjuk a szavazást. 52 igen, 4 nem, egy tartózkodás. Nagyon nagy többséggel fogadtuk el a szöveget. Gratulálok! Gratulálok mindenkinek, az előadónak, az árnyék előadóknak, a munkatársaknak, Zsannak.